tartózkodók, akkor egyhangulag megszavaztuk ezt az állásfoglalási indítvány. Következő megszavazandó a bárányi emberi jogi helyzetről szóló állásfoglalások. Itt és van egy közös állásfoglalási indítvány, hat frakció és Paska úr nevében, a tízes ponthoz pedig van egy szóbeli módosító indítvány. Andrikiene asszonytól. Köszönöm szépen, elnök úr! Az EPP frakció nevében szeretnék egy szóbeli módosítót benyújtani a tízes ponthoz. Csak egy szóról van szó, a directly, vagyis a közvetlenül. Tehát a tízes pontot úgy módosítanánk, hogy aláhúzza annak elítélését, hogy a megfelelő reakció nem történt meg a jelenlegi bakráni szituációra, az Európai Unió részéről sem pedig az alapvető emberi jogok és emberi szabadságjogok megsértéséről van szó, és az emberi jogok megsértéséért felelős vagy abban résztvevő személyekkel szemben hozzon célzos, célzott intézkedéseket, például vízzun tilalmat és fagyassza be vagyoni eszközeiket, valamint az Unió jelenlegi kereskedelmi és diplomáciai kapcsolatait gondolja át Bahreinnál. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Van-e valaki, aki ellene van ennek a bizonyos szóbeli módosítónak? Hogyha nincsen, akkor most két részben szavazunk a tízes pontról. Első rész tehát a, a szóval együtt, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Akkor tehát a módosított társfoglalásról szavazunk mellette, ellene tartózkodás, akkor ezt az állásfoglalási indítványt is egyhangulag elfogadtuk. Következő szavazás, a közép-afrikai helyzetről szóló hat állásfoglalás. Itt is van egy közös állásfoglalási indítvány, amelyet a hat frakció és Páska úr adott be. Egyből szavazhatunk az egész állásfoglalásról név szerint. Meg is nyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Igen, akkor lezárom a szavazást. Ezt egyhangulag megszavaztuk, sem ellenszavazat, sem tartózkodás nem volt. A jegyzőkönyvet a következő ülésre e, jóváhagyásra be fogjuk nyújtani, hogyha más ellenvetés a jelenlegi, ha már valami ellenvetés van, azt az adott határidő előtt be lehet nyújtani. Most akkor meg is szakítom az ülést, mindenkinek nagyon jó hazautat és szép hétvégét kívánok.